Megnyitjuk az ülést, és remélem, hogy Kramer úr is visszatér a terembe. Tehát az ülést megnyitom. Szeretnék a spanyol tagjainknak, akik közül senkit nem látok itt, ja, gratulálni, de hát így megelégszem a holland tagokkal, mert nem látom a spanyolokat, tehát gratulálok nekik a világkupáért. De hát ilyen dolgok megtörténnek a sportban, ahogy tudjuk. Megkapták a napi rendtervezetet, elfogadhatjuk ezt. Igen, nagyon szépen köszönöm. A következő napi rendi pontunk a 2010. június 21-22-i jegyzőkönyv elfogadása. Mindenki elfogadja ezt. Igen, köszönöm szépen. A következő témánk a légi közlekedés belső piacának szociális dimenziója. Eszmecsere következik a bizottság képviselőivel. A bizottság részéről itt van Vané úr, ugye? Megadom önnek a szót, körülbelül 10 percet kap, aztán majd az elnök, a, a tagok kérdezhetnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Önök emlékeznek valószínűleg arra, hogy a bizottság kötelezettséget vállalt a parlament felé, Állítólag valahol technikai hiba van. Elnézést, nem mindenki hallja a tolmácsolást, az angol, angol nyelvet. Jó, rendben van. Tehát akkor elnök úr, valószínűleg emlékeznek arra, hogy a bizottság elkötelezte magát, vagy kötelezettséget vállalt a parlament mm, előtt azzal kapcsolatosan, hogy a 92-es szociális dimenziós csomagot felülvizsgálja a légi közlekedésre vonatkoztatva, és tanulmányozza a légi közlekedéssel kapcsolatos problémákat a belső egységes piacon. Ez a dokumentum, amelyet megkaptak, egy olyan munkának a gyümölcse, amelyet lehet, hogy önök úgy értékelnek, hogy hosszú volt, hosszú munka volt, de nagyon ambiciózus volt ez a munka, ugyanis az volt a célunk, hogy mennyiségileg és minőségileg is vizsgáljuk felül ezt a, az egész ágazatot, 92 és 2007 közöttre vonatkoztatva. De célunk volt az is, hogy tanulmányozzuk az egységes piac, belső piac különböző aspektusait minőségi szempontból is. Természetesen ennek a dokumentumnak vannak hibája is, hibái is. Nem volt könnyű a munkánk, a ez a dokumentum több forrásból született, több konszultációt kellett elvégeznünk, hosszú kutatásokra volt szükség, statisztikai adatok kidolgozására volt szükség. És már most itt az elején el szeretném mondani, hogy a bizottság tudatában van annak, hogy mennyire fontos ezen dokumentum különböző adatait felfrissíteni, és egy kiegészítő dokumentumot fogunk majd kiadni nem sokára, mert figyelembe kell venni a jelenlegi ö, folyamatos gazdasági válságot is, ezen ágazaton belül, és ez az első dokumentum még ezt nem vette figyelembe. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon fontos ez a dokumentum, és köszönöm önnek, elnök úr, hogy napirendre tűzte ezt a témát, és reméljük, hogy a parlamenttel az eszmecsere gyümölcsöző lesz, és ezzel a szakbizottsággal elsősorban, mert ez egy nagyon fontos terület. Nem akarok a számadatokról beszélni, azokat megtalálják a dokumentumban, de eh, annyit meg lehet jegyezni, hogy a, közle, a légi közlekedés területén 6%-kal nőtt a munkahelyek létesítése. Ez azt jelenti, hogy 20 ezerrel többen dolgoznak ebben az ágazatban. Az első konklúzió, amit le lehet vonni ezzel kapcsolatosan az, hogy a légi közlekedés belső piacán a munkahelyek továbbra is teremtődnek, tehát nem volt negatív a légiközlekedés belső piacának megvalósítása. A bizottság le, dokumentum lehetővé tette azt is, hogy tanulmányozzuk a munkai teremtéseket, azt is látjuk, hogy nagyon erőteljes a korreláció a légi közlekedés és a munkai teremtések, növekedések között. Azt is látjuk, hogy a, az egységes piacnak ö, olyan kihatása is volt, hogy a tagországok között megoszlott a ö, megoszlottak bizonyos tevékenységek. Vagyis ezt vártuk ami a földrajzi megoszlást illeti, a munkahelyek teremtését illetően. Ugye itt alapvetően mit kell figyelembe venni, egy triviális dolgot, ugye egy repülőgép elindul valahonnan és elérkezik valahová, tehát a, a két ponton lesz erőteljes a szolgáltatás nyújtás, tehát az indulási helyen és az érkezési helyen a légi közlekedésben ugye dolgozók ugyan úgy vannak érintve, mint az utasok. A légi közlekedés egy olyan szolgáltatás, amely egy adott helyszínen realizálódik. És figyelembe kell venni a realitásokat is, a légi közlekedésben növekedett a munkahelyek száma a különböző területeken. Még akkor is így van ez, hogyha bizonyos légi szakmákban ez nem így volt, ugyanis a légitársaságok nagyon sok területen például delokalizálták, tehát kihelyezték a szolgáltatásaikat. Itt elsősorban a catering területén volt ez így, de összességében a légi közlekedés, tehát maga a, a közlekedés része az, amely a szolgáltatásokat biztosítja. a számokon túl és az adatokon túl milyen megjegyzéseket lehet tenni, figyelembe véve az ágazat minőségi fejleményeit. Nos, hát azt lehet megfigyelni, hogy a munkapiacon ebben az ágazatban minőségileg is változott a helyzet. Szeretnék néhány szót mondani egy nagyon fontos elemmel kapcsolatban, nevezetesen a produktivitás, a termelékenység növekedett ebben az ágazatban. Pozitív volt a fejlődés az egységes belső piac megvalósításával, de eh, ezzel párhuzamosan jelentős mértékben átalakult ez az ágazat. Elsősorban strukturális eh, változásokra került sor a légi közlekedési ágazatban. Ugye jelentős a konkurencia is az e-, egységes belső piac bevezetése óta. E, itt egy egységes szolgáltatás volt az alap, amely átalakult, és azt is láttuk, hogy mindenképpen racionalizálni, kell, racionalizálni kellett a légi közlekedésben működő vállalatoknak a munkát, és 97 és 2007 között látjuk azt, hogy nagyon fontos átstruktúrálódásra került sor, valamint bizonyos tevékenységet kihelyeztek a vállalatok. Tehát a termelékenység jelentős mértékben nőtt. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. az ágazatban, a légiközlekedésben, tehát 36%-kal csökkent bizonyos területen a, ö, a tevékenység, ha ezer utasra vetítünk bizonyos szolgáltatásokat. Egy második aspektusa a versenynek arra mutat rá, hogy egyre nagyobb a rugalmasság az ágazatban és a légi közlekedésben. Ez az ágazat sem vonhatja ki magát ezen szabályok alól. A légi közlekedésben fontos volt az, hogy mennyire rugalmas a ö, helyzet. 2006-ban a dolgozók 20%-kal kevesebben voltak, mint 10 évvel korábban. Ami a béreket, fizetéseket illeti, azt látjuk, hogy itt is növekedtek a bérek, fizetések, és ez már egy minőségi dolgot jelez. Továbbá a határokon átnyúló szolgáltatások is növekedtek. Ez nem igazán jelentős, de ezt a dimenziót is figyelembe kell venni. A légi közlekedésben csak úgy, mint más e, gazdasági ágazatokban az európai szociális jog egy közös alap pillért jelent a tagállamokban és meghatározza a minimum feltételeket és követelményeket. Specifikus normák léteznek a légiközlekedésben, ezeket a normákat elsősorban biztonsági szempontból kellett kidolgozni. Mert a tudjuk, hogy mennyire fontos a biztonság ebben az ágazatokban, és mindez kihat az ágazatban dolgozók életkörülményeire is kulcs elemek fontosak nemzeti szinten is a légiközlekedésben, de a határokon átnyúló tevékenységek is nagyon fontosak, és ezeket is figyelembe kell venni, és ezek nagyon nagy kihívást is jelentenek ebben az ágazatban. Mellesleg ez az a téma, amelyel a parlament is foglalkozott, akkor, amikor tárgyalták a harmadik csomag felülvizsgálatát, és 2008 novemberében fogadták el a 2008-as rendeletet. A határokon, nemzeteken átnyúló tevékenységek egyre jelentősebbek az egységes belső piacon. Ennek következményei vannak európai szinten is, mert az ágazatot konszolidálni lehetett az európai légi közlekedési vállalatok stabilizálódtak például a, a KLM, aztán a az Iberia és a British Airways is konszolidálta a helyzetét, a low-cost tevékenységet is meg kell említeni, mert a munkahelyekre és a dolgozók életkörülményeire mindez kihat. Számos tagállamban vannak olyan vállalatok, amelyek azonban problémát okoznak a különböző tevékenység szintjén. Ugyanis itt arra utalnék, hogy a munkafeltételek, amelyeket alkalmazni kell a közlekedésben dolgozók számára. Mindig nemzeti szinten meghatározott szabályok, szociális normák, itt például a nyugdíjpénztárhoz való ö, ö, csatlakozás, vagy a minimumbérek vagy pedig a minimum követelmények, vagy az elbocsátásokkal kapcsolatos alapkövetelmények, tehát ezek mind olyan szabályrendszert jelentenek, amelyeket nemzeti szinten határoztak meg a légi közlekedésben megvannak a mm, minimum követelmények, amelyeket szeretnénk mi viszont uniós szinten megvalósítani. Létezik egy irányelv a külföldön dolgozók, munkavállalók számára, hogyha tehát máshol dolgozik valaki, mint ahol lakik, Éppen ezért fontos számukra ugyanazokat a munkafeltételeket biztosítani, mint a befogadó országban. Az Európai Bíróság a Viking Line Laval ügy esetén meghozta az ítéletet, és és rámutatott az ítélet során is, hogy mennyire nehéz az adott irányelv különböző rendelkezéseit alkalmazni. Ugyanis itt a szociális jogokat is biztosítani kell, és a belső piac normáit, szabályait is biztosítani kell. Számos intézkedést kezdtünk annak érdekében, hogy ezt a fontos irányelvet, tehát a külföldi munkavállalókról szóló irányelvet megfelelő módon alkalmazzák. Már jövő évtől annak érdekében, hogy felgyorsuljon ez a folyamat, és, és ez az irányelv megfelelő módon kerüljön alkalmazásra. Van egy másik példa is, egy központi példa, amely a szerződéses kötelezettségvállalkozásokkal kapcsolatos, amelyben kimondják azt, hogy egy tagállamban ugyanolyan fizetést kell biztosítani egy munkavállalónak, mint Eh, amely államban a tevékenységét végzi. Tehát a különböző eh, fel, munkafeltételeket eh, abban az esetben, hogyha máshol dolgozik valaki, mint a, a származási országa, ugyanúgy biztosítani kell számára. De természetesen a nemzeti szabályoknak is érvényt kell, érvény, nemzeti szabályokat is érvényel kell juttatni. Elnök úr, mind ebből, amit elmondtam, most mit is vonjunk le? A szociális párbeszédre vonatkoztatva. Természetesen az egységes belső piac egyik sajátossága a légi közlekedésben úgy szintén az, hogy európai vá váljon, de lehet, hogy a szociális párbeszéd ebben az ágazatban nem olyan könnyű, mint más területeken. Itt a különböző irányelveket kell figyelembe venni, így például a 95-86-os irányelvet, amely szól a különböző vállalati tanácsok felelősségéről, valamint a szociális párbeszéddel kapcsolatos jogokról. A konzultálni kell a dolgozókkal, hogyha itt határokon átnyúló tevékenységekről van szó, vagy vállalatokról van szó, mindenképpen a vezetőségnek konzultálnia kell a munkavállalókkal, a, a például, hogyha az adott vállalat struktúraváltást kezdeményez, és ez kihat a munkavállalókra, a dolgozókra, még akkor is, hogyha a jogi keretek nem ö, megfelelő módon biztosítottak. Mi mindenképpen támogatjuk ö, ö, ezt a folyamatot ö, különböző eszközökkel, pénzügyi eszközökkel is létrehoztunk egy munkacsoportot, amely foglalkozik ezzel a témával, és lehet, hogy egy nap létezik fog majd egy jogi keret is, annak érdekében, hogy például a különböző kollektív szerződéseket is meghatározzák. Általánosságban, és ezzel fejezném be, megállapíthatjuk azt, hogy a szociális párbeszéd megerősítése mindenképpen egy nagyon fontos terület lehetne, és a szociális partnerek között mm, fejleszteni kell a kapcsolatokat a légi közlekedés ágazatában is, de tudjuk azt, hogy az mennyire fontos a tárgyalások megléte a szociális párbeszéd, párbeszéd során, a, például a légi közlekedésben se kapcsolatosan 2000 márciusában hoztunk egy irányelvet, és amely foglalkozik a szociális párbeszéddel kapcsolatos tárgyalásokkal. Ennyit akartam elmondani, elnök úr. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ugye nagyon sok adatot gyűjtöttünk össze, hogy már mondtam az elején, és ezeket az adatokat mindenképpen fel kell frissíteni, tehát ezeken túl én inkább a minőségi aspektusokról akartam szólni, a légi közlekedésre vonatkoztatva, és a 92 óta bekövetkezett fejleményekről. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Gross úr az EPP részéről. Euh, euh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a beszámolót, amely lényegében nagyon világos volt, és nagyon fontos ez a téma. de azt hiszem, hogy a közlekedés minden ágazatában felmerülnek ugyan ezek a kérdések itt a parlamentben. Azt hiszem, hogy a többi ágazatokra vonatkoztatva, például a földi közlekedés és más területek, ugyanezt az elemzést el lehetne végezni. Természetesen az egységes belső piacnak vannak előnyei és vannak hátrányai amit az EPP részéről szeretnék mondani, az az, hogy az ilyen típusú elemzéseknek nem szabad ö, téves következtetésekhez ö, következtetéseket levonniuk, mint ahogy ö, az bekövetkezett számos területen. Az, hogy a munkahelyek száma növekszik, hát ez egy jó dolog, de hát ezt vártuk az egységes piactól. De nem csak ezt vártuk, hanem azt, azt is, hogy minőségi munkahelyeket létesítsenek. És ez, ez természetesen bizonyos kritériumoktól függ, bizonyos kritériumok léteznek, bizonyos kritériumok nem. Azt hiszem, hogy az a fejezet, amely a már létező rend, különböző szabályokat, rendeleteket, irányelveket átvételéről szól a tagállamokban. Azt hiszem, ez fontos fejezet, viszont nagyon sok tagállamban nem megfelelő módon alkalmazzák a már meglévő dokumentumokat. Aztán ott van a képzés. A képzés egy nagyon fontos dolog hogy a pilóták vagy a fedélzeti személyzet képzése, vagy, vagy más szolgáltatók képzése nagyon fontos. Fontos az, hogy a képzéssel biztosítsák a minőséget és a biztonságot. A biztonság kérdése, és ezt ez lenne az első kérdésem a bizottsághoz, hogy a felülvizsgálat során a, foglalkoznak-e a biztonság és a képzés témáiba, témáival. Ugyanis sok repülőt téren például annak érdekében, hogy spóroljanak, hát csökkentettek a minőségből, és esetleg ez érinti a heti a biztonsági kérdéseket is. A harmadik kérdéskör pedig a, a low cost témát illeti. Ugye a low cost az hát alacsony bérezést is érinthet. Ugye Európában megpróbálunk az állam, ki kecmeregni, és most azt látjuk, hogy privát, magán, privát monopóliumokat hozunk létre. Jó lenne, hogyha ezeket a szövetségeket, amelyek nemzetközi és európai téren létrejönnek a légi közlekedésben, ez, ezek mit is jelentenek? Konkurenciát, vagy egy nagy monopól helyzet alakul ki, egy magas szintű monopól helyzet, aztán másrészt ott van a low cost ágazat, hogyha ez így van, akkor ez teljesen ellentétes azzal, amit mi szerettünk volna létrehozni. Aztán a, ott van a külföldi munkavállalókról szóló irányelvvel kapcsolatos téma, és az egész jogszabály ezzel kapcsolatosan. Hogyan lehet ezt az irányelvet a légi közlekedésben alkalmazni? Mint képviselők ugye rendszeresen foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, ugye felteszik a kérdés, hogy ugye sokat utaznak a képviselők, aztán a országban dolgozom, B országba megyek haza, és így tovább. Tehát a külföldi munkavállalásról szóló irányelvet alkalmazni kell, e, hogyan kell alkalmazni. Az a tény önmagában, hogy létezik egy ilyen irányelv, és hogy, az, az, a, hogy nem lehet alkalmazni, vagy nem lehet jól alkalmazni, vagy nem lehet kontrollálni az alkalmazását, hát nem igazán pozitív dolog. Hát ezek voltak azok a kérdések, elnök úr, amelyeket felszerettem volna tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Alkadraui úr következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének a bevezetőért és a beszámolóért. Azt hiszem, hogy jó anyagot, jó beszámolót kaptunk, de ez sok kérdést is felvett. Miért is? Azért, mert nem rendelkezünk minden adattal, amelyre szükségünk van. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kell kezdeményeznie ezen a területen, különös tekintettel a statisztikák területére. Nagyon fontos, hogy a jövőben korrekt adatokkal rendelkezzünk. Ez nem csak erre a területre vonatkozik, hanem más területekre is, amelyek a közlekedés politikával függnek össze. A statisztikai adatok mindig is problémát jelentettek, pedig csak ezekből lehet megfelelő végkövetkeztetést levonni, és ezekből a végkövetkeztetésekből lehet a jövő politikáját meghatározni. A munkavállalók száma növekedett az ágazatban, állapítja meg az Európai Bizottság. Ez logikus is, hiszen az ágazat nagyon kibővült, az vizsgált időszakban 40%-kal több utast szállítottak. Azonban hatalmas különbségek vannak országok között. Egyes országokban csökkent a munkavállalók száma az ágazatban, mások ágazat, más országokban növekedett növekedett. A bizottság képviselője is elmondta, hogy sokkal nagyobb a rugalmasság ma már. Például sokkal több a sokkal több a kiküldetésben dolgozó munkavállaló, a kikölcsönzött munkavállaló, Kérdezem, hogy mi a helyzet a csomagkezelőkkel? A csomagkezelők a repülőtereken, a csomagkezelők száma, az itt dolgozók száma nem változott. Ez lehet, amikor közben az ágazat 40%-kal növekedett, vagy ennyivel hatékonyabb a csomagkezelés, a csomagfeladás és ez a terület? Azt gondolom, hogy most már lassan elértük a határait annak, hogy mennyiben lehet a munkavállalókat terhelni. Aztán vannak olyan területek, amelyeken bizony nehézségekkel küzdünk az információszerzés területén. Vannak olyan területek, amelyeket a közlekedési ágazatban vagy a légiközlekedési ágazatban kiszerveznek, akár az Európai Unión kívüli országokban. Nem tudom, hogy erről vannak-e számok. Aztán a repülés kontroll, repülés ellenőrzés, ez is nagyon nehéz feladat, nagyon jól képzett munkavállalókra van szükség ezen a területen, és nem tudom, hogy az itt bevezetett reformok eddig milyen, mennyire voltak gyümölcsözőek. A Single European Sky, az Egységes Európai Égbolt, a Cezár vagy más programok, ezeknek voltak-e már kihatásai az ágazatra? Aztán van még egy központi kérdés, amely arra vonatkozik, hogy milyen szociális normák legyenek érvényesek a nemzetek közötti eh, vállalatokban, transnacionális nagy eh, vállalatoknál. Ez persze összefügg eh, a kockázattal, mégpedig a verseny torzulásának a kockázatával, hiszen előfordulhat az ilyen nagy transnacionális vállalatok vagy multinacionális vállalatok esetén, hogy abban az országban fogják az embereket alkalmazni, ahol nem kell kell olyan nagyon munkavállalókat védeni. Nagyon sok kérdést felvetett ön is, de ezekre nem adott választ ezekre a kérdésekre. A szociális párbeszédre utalt az ágazaton belül, úgy, hogy ezt fontosnak tartja. Persze, ezt mi is fontosnak tartjuk, de e, gyakorlatilag senki sem kötelezi a munkavállalókat arra, hogy szociális párbeszédet kezdeményezzenek, vagy folytassanak. Erről még nincsen európai keret. Ezért Tulajdonképpen én arra ösztönözném önt, hogy ezen a területen is kezdeményezzen az Európai Bizottság. Ön azt mondta, hogy foglalkoznunk kell a megfelelő jogi kerettel, hogy a szociális párbeszéd eredményeit formalizáljuk ezen a kereten belül. Úgyhogy itt nagyon sok dolgunk lesz még. Nem szabad ezt halogatni, ezt a munkát, nagyon gyorsan meg kell kezdeni ezt. Még egy fontos kérdés, amire nem kapunk választ a végkövetkeztetésekben. Az Európai Bizottság milyen kezdeményezést szeretne indítani annak érdekében, hogy azokon a területeken kívül, amelyeken már folyik a legislatív munka, nos ezeken kívül új kezdeményezéseket indítsanak a szociálpolitikai oldal erősítése érdekében a légiközlekedési ágazatban. Ennyi volt részemről, köszönöm. Elnök. Meissner képviselő következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottság képviselőjének a beszámolóért gyakorlatilag tényleg különböző kérdések merülnek föl. Először is általánosságban ugye mi üdvözöljük a belső piacot, hiszen ez egy fontos európai vívmány. Sokan, sokat profitálunk ebből, és ezt szeretnénk megtartani. Látnunk kell ehhez, hogy hogyan működik a belső piac, mi a struktúrája, és hogy vajon szociális-e. Ugye én Németországból érkeztem, és mi a szociális piacgazdaságból indulunk ki. Persze legyen verseny, ez jó, de vegyük figyelembe a szociális kérdéseket, aspektusokat is a munkavállalók szempontjából. Egy konkrét kérdésem lenne. Egyrészt Kadraúj úr már felvetett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet azokkal a személyekkel, akik a repülőgépek ellenőrzése technikai ellenőrzését végzik. A másik pedig, mi a helyzet a bérekkel, a fizetésekkel, azon munkavállalók szempontjából, akik a személyeket ellenőrzik a beszállás előtt. Ugye azt mondják egyesek, hogy ezek, ezt a biztonsági személyzetet nagyon rosszul fizetik, és ezért vannak biztonsági hiányosságok és a légitársaságok pedig azt mondják, hogy nem tudják jobban megfizetni a biztonsági ellenőrzést végző személyeket, mert akkor ez, ez nagyon megnövelné a jegyek árát. Végül beszélt ön arról, hogy a határozott idejű szerződések száma nagyon megnövekedett, az elmúlt 13 évben 10-ről 20%-ra, tehát megduplázódott. Felmerül a kérdés, hogy ez azt jelenti, hogy gondolom ez főleg a nőkre vonatkozik. A férfiakra mennyiben vonatkozik, és ki az, inkább a nők, vagy inkább a férfiak, akik inkább teljes munkaidőben szeretnének dolgozni. Én a szociális szempontból vetem fel ezeket a kérdéseket. Ugyanúgy vonatkozik ez a szerződések hosszára is. Ugye nagyon sokan, sok személlyel csak rövid időre kötnek szerződést, határozott időre kötnek szerződést, és mindez azt is jelentheti, hogy egyáltalán ez az egyetlen mód, vagy ez a legjobb mód arra, hogy munkahelyeket teremtsenek. Aztán ezen kívül ön még beszélt a nemzeti kompetenciákról a szociális területen. Igen, ez helyes. Egyrészt a személyek szabad áramlása szempontjából arról beszélünk, hogy harmonizálni kellene a különböző szabályozásokat, hogyha például valaki Spanyolországból érkezett, Olaszországban dolgozik, milyen biztosítást kaphat, milyen jog, melyik jog érvényesít. Kérdés az is, hogy ön véleménye szerint mennyiben szükséges ezen a területen jobban közelíteni egymáshoz a jogszabályokat. Ugye a szociális területen inkább a nyílt koordinációs módszer érvényes, és kevésbé a közös jogszabályok meghozatala, mert, vagy a, a harmonizáció, mert nagyon nehéz harmonizálni ezt. Ami pedig a képzést illeti, a továbbképzést illeti, a foglalkoztatás szociális dimenziójához hozzátartoznak a továbbképzési lehetőségek is. Ezzel mi a helyzet? A munkavállalóknak mennyiben van lehetőségük ezt igénybe venni? Elnök. Köszönöm szépen. Kramer úr, Kramer úr következik a zöldek részéről. Én is szeretnék köszönetet mondani a beszámolóért. A szociális Európa kérdése, ugye, ez Hát egy kicsit az európai integráció mostoha gyereke, mert hát gazdasági, gazdasági integrációval kezdtünk, és a szociális területen most próbálunk az integrációval lépést tartani. Tudom, hogy nem sikerül ez minden területen, de valahogy mégiscsak segíteni kell ezt a szociális unió kialakulását, nem elég a gazdasági unió. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak vannak bizonyos feladatai. A meglévő törvények vagy európai jogszabályok, amelyek léteznek, ezeknek a végrehajtását ellenőrizni kell. Gazdasági szempontból ugye végig kell gondolni azt, hogy a légiközlekedésben mit okoz az, hogyha egy repülőgép késik. Hát ez a késés összeadódik, egyre nagyobb lesz a késés. Mit okoz ez a személyzet számára, hogyha a személyzet a repülőgépen mondjuk 12 órát dolgozott, akkor lehet, hogy mondjuk a, a stewardess kiejti a kezéből a kávéspoharat, de mi történik a pilótával, ha több mint 12 órát dolgozott? Azért sokkal nagyobb annak a veszélye. És nagyon nagyok a visszaélések ezen a, területen, ezen a területen. Második dolog a hatékonyság és a biztonság. A biztonságot is a hatékonyság szempontjából vették figyelembe. És világos, hogyha kevesebb bért fizetek, akkor nem a legjobban képzett munkavállalókat kapom meg. Ami a privatizációt illeti, a, a repülőterek privatizációját, amely összefügg egyrészt a dömpingbérekkel, másrészt idióta ellenőrzésekre kerül sor a folyadékok szempontjából, de közben egyre többször is meg, egyre többször megmutatták azt, hogy milyen egyszerű be, milyen egyszerű kijátszani ezeket az ellenőrzéseket. Harmadszor a szociális aspektushoz tartozik még az egészségügyi szempont is, az egészségügyi ellátás. Németországban több olyan riport volt a tévében, mely szerint a repülőgépek kabinjaiban vagy utasterében a levegő rákkeltő, rákkeltő hatású. Nos, tehát nem az Európai Uniós egészségügyi intézmények, vagy a nemzeti egészségügyi intézmények bizonyították ezt be, hanem a pilóták magánkezdeményezésre orvosokat bíztak meg, akik ellenőrizték, méréseket végeztek az utastérben a levegőben, és megállapították, hogy nagyon nagy a, igenis rákkeltő hatású, rákkeltő hatású ez a levegő. Én ehhez benyújtottam egy kérdést, de még mindig nem kaptam választ. Évek óta ismertek ezek a tények. Az Európai Bizottságnak hol van itt a kompetenciája? Hát hogyan lehet bízni így az európai intézményekben? Várjuk, várjuk, hogy történjen valami, de nem történik történik semmi, pedig az adatok rendelkezésre állnak. Nos, mik a konzekvenciák, mik a következmények akkor, hogyha gazdasági szempontból gyakorlatilag az egészséget helyezik kock, teszik kockára? Végül pedig, ami az olcsó vagy a fapados járatokat illeti, például az EasyJet, vegyük az EasyJet-et konkrétan. Schönefeldből Brüsszelbe eh, repülnek, Berlinből Brüsszelbe. Eh, sok eh, embertől hallottam itt az Európai Parlamentben, hogy rövid távon törlik a járatokat. És egyes esetekben visszatérítést fizetnek, más esetekben nem, de aztán ezen a területen felmerül a kérdés, hogy a munkavállalók hogyan jutnak el Berlinből máshogy Brüsszelbe. Lehet, hogy sokkal többet kell fizetniük ahhoz, hogyha az EasyJet járat nem megy, akkor a más járaton eljussanak Brüsszelbe, de az EasyJet ezzel nem törődik egyáltalán. Pedig ez is a foglalkoztatottak szociális jogairól van szó. Hogyha valaki, egy, egy vállalat a, az utasokat kizsákmányolja, akkor nem gondolom, hogy máshogy jár el a saját munkavállalók munkavállalóival? Ezek a legfontosabb kérdések, erre várjuk a válaszokat. Foster úr következik az ECR részéről. Foster asszony, elnézést. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Ami ezeket a beszámolókat illeti, nagyon, nagyon átfogóak ezek a beszámolók. Nagyon sok részlet szerepel ezekben. Örülök ennek a beszámolónak, örülök, hogy ez elkészült. Tudom, hogy nehéz, nehézségeik vannak az adatgyűjtéssel de mégis még ezekkel az adatokkal is kiváló összefoglalást kaptunk arról, hogy az iparban, vagy ebben az ágazatban milyen változásra került sor. Néhány témára kitérnék, amelyekre a kollégáim is már kitértek. Én több mint húsz évet dolgoztam a légi e, ágazatban, e, légi e, társaságoknál, és nagyon sok időt töltöttem tehát itt. Például charterjáratokkal is foglalkoztam Most már a légi közlekedés nem csak azoknak áll rendelkezésre, akik gazdagok, hanem egy sokkal szélesebb közönség előtt nyílt meg, és elnök úr, biztos ön is emlékszik rá, hogy a belső piac kihívásaival kapcsolatban 8-9 éve készítettünk egy anyagot, és ennek a végkövetkeztetése az volt, hogy hogy a légitársaságok, a légiközlekedés nagyon fontos, nagyon pozitív eredményt hozott. hiszen a légi közlekedésben a regionális közlekedés is nagyon fontos, hiszen ez további munkahelyeket teremt, és a régióknak a fejlődését is lehetővé teszi. Nézzük például, nézzünk például egy nagy repülőgépet, nagy repülőteret, mint például a Heathrow, londoni repülőteret. Persze, hogy ez nagyon fontos, ez mindenki számára nagyon fontos, de a regionális, a regionális repülőterek ugyanolyan fontos szerepet játszanak. Örülök, hogy felvetették ezt a pontot, hiszen nagyon sokszor fölmerül ez a kérdés. Nem vagyok biztos abban, hogy hova, mer, melyik, mely irányba megyünk most el. Nagyon sok jelentést kiemelt az Európai Bizottság képviselője, én nem látok igazán nagy különbséget a légitás, légiközlekedés és más ágazatok között. Ezek különböző ágazatok között nincsenek olyan nagy különbségek. Hogyha Németországban vagy Amerikában akarok dolgozni mondjuk egy brit cégnek, amelynek van egy leányvállalata Németországban van, vagy az Egyesült Államokban, hát akkor valószínűleg a brit anyacéggel kötök szerződés, szerződést. Ugyanezt vonatkozik vonatkozik, akár az Air France-ra vagy a KLM-re. A KLM munkavállalói a KLM szerződéssel dolgoznak, az Air France munkavállalói pedig Air France szerződéssel dolgoznak. Általánosságban nem igazán látok komplikációkat ezen a területen. Ami inkább engem aggaszt az az, hogy hogyan tudunk előrelépni ezen a területen. Hogyan tudunk jogszabályokat hozni? Hogyan tudunk döntéseket hozni? Voltak jó jogszabályaink mindenféle ágazatra. A tagállamok is felelősek annak érdekében, hogy bizonyos szociális kérdéseket megoldjanak, legyen szó a minimálbérről, vagy más kérdésekről, szociális kérdésekről. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes ez a vita. Egy dolgot szeretnék meg felvetni, elnök úr. Elmondták, hogy ugye a harmonizációról, a harmonizáció napirendre került hogy lehetne harmonizációt elérni a biztonság területén, amely kulcsfontosságú terület. Az Európai eh, Légiközlekedési Biztonsági Ügynökségről van itt szó. Eh, ők eh, próbálják a harmonizációt elérni, legyen szó a pilóták engedélyeiről, vagy más kérdésekről. Ezen a területen hogyan lehet az ő munkájaikat támogatni? Aztán a légi személyzet, a repülőgép személyzet, is fontos kérdés. Az EASA-ban még más kérdések is felmerültek. nem biztos, nem csak biztonsági kérdésekről van szó, a Nagyon fontos az, hogy a, a munkavállalók a repülő légitársaságok munkavállalói is részesüljenek az egészségügyi ellátásban. De ez nem igazán légi közlekedési biztonsági kérdés, hiszen minden vállalkozást érint ez, minden vállalkozásnak gondoskodnia kell a munkavállalóinak az egészségéről. A, egy kicsit óvatos lennék, elővigyázatos lennék a jövőbeni beszámolókkal kapcsolatban. Azt remélem, hogy az Európai Bizottság nem fog olyan jogszabályok kezdemény, nem fogja olyan jogszabályok benyújtását kezdeményezni, eh, amelyek megakadályozzák a légitársaságok közötti eh, versenyt. Ez egy nagyon nagy erős versenyt felmutató eh, ágazat. Nagyon sok munkahelyet teremtenek, nagyon sok munkavállalót foglalkoztatnak. Szeretnénk biztonságos közlekedést garantálni a munkavállal, a, a, az utasoknak, és szeretnénk, hogyha a e, ágazat, a légi társaságok megfelelő versenyben állhatnának, és nem kut, kötnénk őket gúzsba. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék hozzászólni, mondja az elnök. Szeretnék köszönetet mondani a beszámolójáért. Sokan sokunknak megvolt a véleménye a liberalizációról az elmúlt években. Egyesen már e, itt voltak a parlamentben, amikor az első polgári repülési csomagot tárgyaltuk. Úgyhogy ezt a dolgot én a kezdetektől fogva e, kísérem. És e, Foster asszonynak igaza van, Beszéltünk itt ugye az állami légitársaságokról, az állami segítségnyújtásról, és ez az oda vezetett, hogy a légiközlekedés nagyon is elitista szolgáltatás lett. Föltenném a következő kérdést. Vajon azok a jogszabályok, amelyekkel most rendelkezünk, ezek vajon nem túl kiegyensúlyozatlanok-e másik irányba? Én tudom, hogy a liberalizáció pozitív hatással volt az utazóközönségre. Az emberek most már, sok, most már sokan olyanok is megengedhetik maguknak, hogy hogy utazzanak, akik korábban nem engedhették meg maguknak ezt. Sokan a környezetvédők közül azt mondják, hogy mindez katasztrófikus, katasztrófa és nagyon negatív hatásokkal lesz. Na de hát ezt hallottuk már más ágazatokban is. Minden esetre ez mégis kevesebb előnyel járt a munkavállalók szintjén. Én tudom, hogy több munkahely van most már ezen a területen, de hát azért ezt mindig csak, ezen mindig óvatosan kell bánni, amikor azt mondjuk, hogy a liberalizáció több munkahelyet teremt. Ugye Angliában a csatornázás kiépítése több munkahelyet teremtett, de nem biztos, hogy ilyen munkahelyekre vágytak az emberek annak idején. Hát, hogyha megnézzük, hogy milyen minőségű munkahelyeket hozott létre a légiközlekedés, hát a munkahelyek, a minőségi munkahelyek száma nem növekedett. Sőt, ennek az ellentéte igaz szerintem, a minőségi munkahelyek száma szerintem csökkent. Kérdezem, hogy a munkavállalók tehát a liberalizációból vajon e, profitáltak-e? Nézzük az EasyJet-et, a Ryanair-t. Mondhatjuk, hogy ez, ob, ezek objektív e, kudarc kudarcot mutattak be ezek a légitársaságok. Én nem gondolom, hogy ez kudarc lenne. Mindazonáltal meg kell, meg kell mondanom azt is, hogy ezek alacsonyabb szintű szolgáltatást nyújtanak, mint a régi hagyományos légi közlekedés. Megnézzük, hogy mi, mi a helyzet egyes légitársaságok az Erlingus szolgáltatásait megnézzük, hogy ezek milyenek voltak a Ryanair előtt és milyenek a Ryanair után, hát ez nem sokat változott. Ugye nagyon sok új légitársaság jött létre. De azért rengeteg légitársaság csődbe ment. Egyrészt jobb technikai feltételek vannak ma már, de még mindig nagyon sok repülőgép ragad egyes repülőtereken, és nem tud tovább menni. Kérdezem, hogy az új Boeing generáció, a 737-esre szükség, szükség van-e még egyáltalán? A liberalizáció egyes területeken pozitív eredményeket hozott. Én ezt nem vonom kétségbe, de azért kiegyensúlyozott képet kell látni. Én sokkal inkább az nagyon, nagyon fontosnak tartom az utánkövetést szociális területen. Mennyiben volt hatással a liberalizáció a munkavállalókra? Nem csak arra gondolok, hogy a munkahelyek száma növekedett, te tudjuk, hogy növekedett rendben, de mennyit fizetnek most az ágazatban egy munkavállalóknak a liberál... most, és mennyit fizettek a liberalizáció előtt? Mennyiben szociálisak ezek a munkahelyek? Milyen szociális védelem valósul meg most, és milyen valósult meg a liberalizáció előtt? Milyen szolgáltatásokat nyújtunk most az utasoknak, és milyeneket nyújtottunk a liberalizáció előtt? Tehát azt szeretném megfogni egy kicsit átfogóbban, hogy hogyan, mennyiben léptünk előre és mennyiben tudunk a jövőben előrelépni. Hogyan tudunk egy olyan jelentést készíteni, amely a liberalizáció és a belső piacnak a légiközlekedésre való hatását kicsit átfogóbban elemzi. Most pedig megadom a szót újra a bizottság képviselőjének. Merci, euh, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Et, et peut-être je, je rebondis. Euh, Teljesen világos mindaz, ami elhangzott. Gos úr első mondatára szeretnék utalni ezzel kapcsolatosan. Elnök úr tehát, azzal szeretném kezdeni, hogy utalnék, és megint probléma volt elnézést a mikrofonokkal, úgyhogy azért kellett leállni, és ellenőrzik, hogy minden működik-e. Igen. Bien. Nos, hát úgy tűnik, hogy igen. Tehát eh, szeretnék utalni arra, amit ön elnök úr mondott, és amit Gross úr mondott, a liberalizálás szó nagyon fontos. Igen, a liberalizálást folytatni kell. Ez nem önmagában cél, hanem ez egy eszköz. Ez a dokumentum és más tanulmányok is arra mutatnak rá, hogy a légi közlekedésben a liberalizálási folyamatok nagyon kedvezőek voltak nagyon hasznosak voltak a fogyasztók számára. És a munkavállalók, a dolgozók számára nem volt negatív, annyira negatív a hatás, amelyre egyesek számítottak. Ugyanis itt arról volt szó, hogy a liberalizálást ö, párhuzamosan a jogszabályokat is kidolgozták. Elsősorban a biztonsággal kapcsolatos normákról van szó, és különböző mm, szociális munkajogi területekről. Ami a biztonságot illeti. Itt nem engedhetünk, ez egy egyértelmű dolog, és úgy gondolom, hogy elértük az egyensúlyt a liberalizálás és a technikai szabályok kidolgozása között. Most ez a helyzet valószínűleg nem tökéletes, ezen még lehet javítani, de lé létezik. Gros úr egy konkrét kérdést tett fel, nevezetesen a segítségnyújtással kapcsolatosan. Én megpróbálok olyan pontos lenni, amilyen csak lehetek. Ezen a területen elindult a munka, van egy tanulmány, amely foglalkozik az létező irányjel felülvizsgálásával. Ebben a munkafolyamatban a szociális aspektusokat is mindenképpen meg kell vizsgálni, és minden érdekelt féllel konzultálunk nyilvános konzultációt is elindítottunk internetes hálózatunkon. Már decemberben elindult ez a munka, és folyamatosan adjuk ki az eredményeket. Ha az összes eredményt összegyűjtjük, akkor 2010 végén, vagy 2011 elején egy ülést fogunk megszervezni, és be fogjuk mutatni az eredményeket 2011 második felében. Ezt tervezzük, és meghívjuk természetesen a különböző légi közlekedésben érintett feleket, a repülőterek dolgozóit, és így tovább. Ez egy nagyon fontos javaslat, a földi segítségnyújtással kapcsolatosan. Nagyon sok minden elindult ezen a területen és és El Kadraui úrnak is szeretnék válaszolni egyben, akinek egy, aki egy hasonló kérdést tett fel. No most, örülnünk kell -e annak, hogy az ágazat konszolidálód, konszolidálódott, vagy pedig nem kell örülnünk. Gross úr azt mondta, hogy egy magámonopólium van e, jelenleg e, kialakulóban. Hát ezzel kapcsolatosan nem tudom, hogy mit mondjak. Igen, Air France, KLM, British Airways, Iberia, Lufthansa, SN Airlines, e, tehát látjuk, hogy hogyan fejlődtek. Ami a különböző légi társaságok szövetségeit illeti, természetesen ezek konkurenciát is létez, jelentenek, és azonban úgy gondolom, hogy nem kell se politikai, se versenypolitika szempontjából aggódnunk, ezen szövetségek miatt. A helyzet így fejlődik, nem lehet semmit elkülöníteni, lezárni. Itt mindenképpen új játszmát kell biztosítani, új játékszabályok vannak, mindenképpen a jelenlegi realitásokhoz kell igazítani a légi közlekedésben is a fejlődést, a, a, az új helyzetet, új a gazdasági helyzet is. A minimum játék szabályokat, játék normákat mindenképpen be kell tartani, a szociális dömpinget nem lehet elfogadni. Sok esetben ugye egyáltalán nem foglalkozhatnak bérekkel, fizetésekkel, munkajogi kérdésekkel, bizonyos területeken ebben az ágazatban, Európában. Na most a fapados, lókosz és a nagy légitársaságok kérdése. Hát itt két különböző dologról van szó, két különböző modellről van szó. Elképzelhető az, hogy a ö, nagy történelmi légi ö, társaságok ö, lesznek azok, amelyek a jövőben a hosszú távú utakat fogják biztosítani, és a fapadosok pedig a rövid ö, távú utakat. Ö, ez elképzelhető, és a fapadosok esetében valószínűleg nem lesz bevezetve az, hogy hosszú távú utakra menjenek. Úgy tűnik, hogy ez a két modell létezik ma így. Ezek különböző területek természetesen a vállalatok számára, amelyek ezen modelleket alkalmazzák, megint csak elmondom, nem, hasz, nem ö, ö, alkalmazhatják a szociális dömpinget. Egyik oldalon sem az adott vállalatok. Ami a külföldi munkavállalókat illeti, és munkavállalást illeti. Tehát ez mind a mobil munkavállalókat érinti, mind pedig a nem mobil munkavállalókat. Ugye a légi közlekedésben vannak azonban olyanok, akik mobilok is, és nem mobilok. Éppen ezért a nem régi ROM egyes rendeletre kell utalni, amely javasol egy megoldást, nevezetesen. A szabadon meg lehet választani azt, hogy a szerződést hol kötjük meg, de a szerződésben mindenképpen azokat a feltételeket kell biztosítani, amely feltételek azon ország feltételei, ahol dolgozik az adott munkavállaló. Például a bérre vonatkozólag, fizetésre vonatkozólag, tehát abban az esetben, hogyha a kevesebb fizetést kap például, mert adott esetben a befogadó államban többet kapna, de a, a saját országában kevesebbet, akkor nem lehet hátrányos helyzetet kreálni neki. El Kadraui képviselő úr szintén feltett egy kérdést, Na most természetesen nekünk vannak korlátaink a bizottságnál. Nem minden adatunk megbízható, nem minden számadattal lehet megbízható módon vizsgálni a különböző ö, helyzeteket. igen, vannak, akik elhagyták az ágazatot az utóbbi időben, nem tudjuk a pontos adatokat, de majd a felülvizsgálat során erre is oda fogunk figyelni. Abban az esetben, hát mondtam az előbb, hogy az a tervünk, hogy ezt az irányelvet felülvizsgáljuk, mert ez a szociális agenda része is, éppen ezért ez egyfajta kötelezettségünk is. Tehát a szociális jogon kívül, amelyet alkalmazni kell a légiközlekedésben is, ezen kívül tehát vannak más kezdeményezések. Ezt a kérdést elsősorban biztonsági eh, szempontból eh, vizsgáljuk, csak úgy, mint a tengerészeti közlekedésben, ez egy zárójel. Tehát azt kértük a repülősbiztonsági európai ügynökségtől, hogy a flight time limitation kapcsolatosan adja meg a különböző adatokat, aztán a feldélzeti személyzet képzésével kapcsolatos tanúsítványok is érintve vannak. Elindult, ahogy mondtam, a nyilvános konzultáció, ez egy technikai szempontból is jelentős munka, és hogyha az ügynökség, a repülésbiztonsági ügynökség befejezte a munkáját, és hogyha mi is értékeltük a technikai, szociális aspektusokat, akkor remélhetőleg 2012-ben majd javaslatot teszünk, mert előbb ezt nem tudjuk megtenni, és akkor az, arra teszünk javaslatot, hogy a jelen, jelen érvényben lévő szabályokat módosítsák. Vannak tehát a, a jelenlegi szabályok már évek óta érvényben vannak. Még lehet, hogy ez egy korlátozott helyzet, de a biztonsági, szem, biztonsági szempontból létezik a legális konkurencia, teljes mértékben harmonizáltak bizonyos területeket te, ö, szociális területen még nagyon sokat teendő. Eszner asszony, igen, lehet, hogy hogy a biztonsági személyzet a rettereken rosszul fizetett személyzet. Nem tudom, de elfogadom, el tudom képzelni, de pontosan nem tudom. De mi semmit nem tudunk tenni ezen a területen, Viszont, ahol tehetünk valamit, az az, hogy foglalkozunk a repülőtéri biztonsági vizsgálatokkal. És a, biztonsági vizsgálatokkal viszont nagyon részletesen foglalkozunk, mert ez egy nagyon fontos probléma, és hogyha egyes tagállamokban probléma van, akkor mi eljárunk, mert az európai reptereken úgy gondolom, hogy a biztonsági intézkedések nagyon jók. Ami a férfi, női munkavállalókat illeti, ezekkel a dolgokkal még nem igazán foglalkoztunk. Önök utalnak arra, hogy a szociális jog területén is különbségek vannak, a mobil vagy a külföldön dolgozók között, a válasz egy része az irá, a rendeletben benne foglaltatik, és azt hiszem, hogy nagyon fontos foglalkozni azzal, hogy a nyugdíj jogot is átvihessék egyik országból a másikba a munkavállalók. Ez is a munkafeltételek javításához tartozik. Krámer úr. Igen, igen. Alkalmazzuk a közösségi jog, jogokat, ez fontos. A biztonsággal kapcsolatosan ugye elmondtam, hogy mennyire fontos az, hogy megfelelő módon alkalmazzák a közösségi jogot a tagállamokban, például a munkaórák munkaidővel kapcsolatos aspektusok is fontosak. Az elnök azt kéri, hogy gyorsítsa fel az előadó. Az előadó azt mondja, nagyon-nagyon nagyon érdekel ez a téma, úgyhogy tehát folytatja. Jelenleg vannak vizsgálatok a azzal kapcsolatosan, hogy rákeltő rákeltőek -e egyes munkahelyek helyeken a, a körülmények. A utasok jogaival kapcsolatosan, az utasok jogaival nagyon sokat foglalkoztunk, a múlt év végén egy nyilvános konzultáció indult, ezzel kapcsolatosan ősszel egy közleményt fogunk kiadni, és és például abban az esetben, arra vonatkoztatva, hogyha lemondjanak járatokat, is vannak megfelelő rendelkezések, amelyeket alkalmazni kell. Tehát összességében válaszoltam a kérdésekre, elnök úr, Foster asszony kérdésére is. Azzal fejezném be, hogy ugye ez az egy ez egy első tanulmány, első dokumentum, amelyet folytatni kell. Természetesen időre van szükség, és minél több az időnk, több lesz az időnk, annál részletesebb adatokat, statisztikákat fogunk összegyűjteni. Elnök úr, ön azt említette, hogy nagyon sok volt a kudarc is a, például a légitársaságok csődbe jutottak az utóbbi években. Lehet, hogy erre a témára is visszatérünk majd, azonban ez nem egy furcsa, különleges dolog. Ugye egy elitista ágazatból indultunk el, most már ugye ez egy közönséges fogyasztási cikké vált, mármint a légi utazás, itt is vállalkozók működnek a piacon, és az akadályok már nem léteznek, nagyon sokan ugye e, ezt nem tudták követni, éppen ezért csődbe jutottak. Ennyit akartam elmondani, köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen. Biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság a 261-es rendelete tervezeten, ter, tervezetet már nagyon várja, és alig várja, hogy együtt dolgozzon önökkel. És várjuk a további kedvez, kezdeményezéseiket. A jövőben is szoros lesz az együttműködés. Köszönöm szépen a beszámolóját és a kérdések megválaszolását. A következő napi rendi pont a 2011-es költségvetés, mielőtt a költségvetési jelentéstevőknek megadnám a szót, csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a az állásfoglalás tervezetet azért kell elkészíteni, mert a Lisszaboni szerződés már, már, csak, már csak egy költségvetési olvasatot ír elő, és ezért az állásfoglalásunkat el kell tehát készítenünk. És erről nem szabad elfeledkeznünk. Önök megkapták Riké úr állásfoglalás tervezetét, úgyhogy meg is adom a szót Dominiknak, 2011-es költségvetés. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy említette, egy itt egy, e, egy olvasatról van szó, ahogy említette ön is, és már a kezdetektől fogva voltak nehézségeink a munka során. Szeretnék az tevőnek e, köszönetet mondani, ugyanis nagyon együttműködő volt, természetesen e, mindig nehéz együttműködni, de nagyon jól működtünk együtt rossz feltételek között. Ez a költségvetés közlekedés és turisztikára vonatkoztatva ugye, a bizottság javaslatára született. Most még várjuk a tanács véleményét. A korepernek az eredménye már megvan, de még néhány napra van szükség, hogy a tanács véleményét megkapjuk, és ezt a, java, ezt a jelentést szeptember 8-a előtt nem tudjuk megszavazni, úgyhogy van, akinek a szabad időben, a nyári szabadság alatt is dolgoznia kell. Mert ha jól tudom, akkor nem, szeptember másodikán vagy harmadikán fogjuk a szakbizottságban megszavazni ezt a jelentést. Ugye azt tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése mm, sokkal nagyobb lehetőségeket nyújt a parlament számára is, és itt csak egy olvasatról lesz szó. Fontos, hogy lenne rávenni a Költségvetési Bizottságot, hogy többet foglalkozzon a, a közlekedéssel, a, a bizottság egy olyan költségvetést javasol, amely összességében kielégítő, de az egy a jogcímben mindössze 50 milliónk marad, ami hát nem igazán sok. Mi is a javaslat? Az, az hogy növeljük a kötelezettségvállalási előirányzatokat, és a bizottság a TNT-kre vonatkozólag 10%-os emelésre tesz javaslatot. Hát vannak gondjaink ezzel kapcsolatosan, ugyanis emlékeztetni kell arra, hogy ugye jelenleg válsághelyzet van, és a, egy válsághelyzetben is a közlekedés egy alapvető ö, területe a gazdasági tevékenységnek, és ez egy fizikai ö, fontos terület, fizikai szempontból is, és a GDP több mint 10%-át realizálja. A válság Ugye nem válság miatt nem lehet azzal érvelni, hogy a válság miatt csökkentjük a költségvetést, mert itt egy nagyon fontos területről van szó, és fontos a környezetvédelmi aspektus, aspektusok jelentősége is. Itt elsősorban az emissziókra, CO2 kibocsátásra gondolok. Éppen ezért ebben a kontextusban nem lehet szankcionálni a közlekedési költségvetés. Tehát a javaslatok, amelyeket megtalálnak ebben a jelentéstervezetben, ugye arról szólnak, hogy többé-kevésbé ugye egyetértünk a bizottság javaslataival, de aláhúzzuk azt, hogy az ügynökségeket nem veszik megfelelő módon figyelembe. Ugye a az Európai, ügynök, ügynök, Európai Unió ügynökségeiről van szó, kivéve a, a TNT ügynökséget, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő költségvetést biztosítsa a bizottság, mert csak így lehet megvalósítani a célkitűzéseket. És olyan eszközökre van szükség, amelyeket a továbbiakban fejleszteni lehet. A bizottság javaslatai nem elégségesek az ügynökségekre vonatkozóan, tehát e- erre ezzel kapcsolatosan vannak megjegyzéseim, és azt kérjük a bizottságtól, hogy vizsgálja felül az álláspontját, és támogassa a beruházásokat a transnacionális hálózatok területén. Valamint dolgozzon ki egy egységes foglalási rendszert a minden közlekedési módra kiterjesztve ezt a rendszert. Ami a az idegenforgalmat, a turizmust illeti, ahogy tudják, most teljes mértékben a parlament hatáskörébe került az idegenforgalom témája és az ITRE bizottság is foglalkozik a témával, egy vélemény, egy jelentés dolgozik ki jelenleg a szociális turizmussal kapcsolatosan, aztán két új intézkedésünk lesz majd, a kulturális és az ipari turizmus témájában. Itt két új kísérleti projektről van szó. Az új javaslatainkat többé-kevésbé támogatják. És az az a javaslat, hogy három nyelven, három ország készítse elő a főbb projekteket. Itt technikai és költségvetési szempontból többre nincs lehetőség, és figyelembe kell venni az összes javaslatot. Azért engedjék meg, elnök úr, a, hogy a korepel javaslatairól szóljak néhány szót, még akkor is, hogyha a tanácsnak nincs meg a véleménye, de a koreperen keresztül azért csak vannak utalások bizonyos dolgokra, és úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lesz a helyzet, ugyanis a tanács a közlekedési költségvetést meg akarja nyírbálni. A koreperen keresztül erre utalnak. Úgy tűnik, hogy a 2020-as célkidűzések például a kutatás területén tehát ez egy nagyon fontos terület volt 2020 szempontjából is, és úgy tűnik, hogy csökkentik a kutatási költségvetéseket, aztán az ügynökségekkel kapcsolatos költségvetést is csökkenteni akarja a tanács a szerint, és itt a 10%-os csökkentése van szó a tengerészeti ügynökségek kapcsolatosan szintén, tehát az ügynökségek, a kutatás és a TNT-k szintjén, szintén 10%-os lenne a javaslat a csökkentésre. Úgyhogy ez nem elfogadható számunkra. Az infrastruktúrális hálózatok, az ügynökség, a kutatás, ezek a fő területek, és ezeken a területeken maximálisan csökkenti a költségvetést a tanács. Ez nem elfogadható, és hogyha egyetértenek, akkor az árnyékjelentéstevőkkel is fogunk tárgyalni, és olyan módosító javasokat fogunk benyújtani, amelyek ilyen, ö, ilyen ö, típusúak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy 5 órára be is fejezhetjük. 4-5 felszólalókért szólt Liberácki úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani Rike úrnak, a jelentéstevők, jelentéstevőnknek, hiszen kiváló volt az együttműködés. Ami pedig magát a költségvetést illeti. Üdvözöljük a bevezetőben szereplőket, a célokat tehát, hogy mi a szocialista frakció tehát szerepel benne, hogy mi a szocialista frakció, milyen prioritások, prioritásokkal rendelkezünk. Az közlekedés szociális aspektusokkal is rendelkezik, és az alapvető jogokat is, meg, meg, alapvető jogok megvalósításához is, érvényesítéséhez is hozzájárul. Emellett a válságból való kilábalás egyik útja is. Ami a költségvetés struktúráját illeti, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy ezt üdvözöljük. Ezek a pozitív elemek. Hogyha egy kicsit azonban visszatérünk a valóság szintjére, elmondhatom, hogy aggasztanak bennünket azok a vélemények, melyek szerint ez a költségvetés a státuszkót akarja megtartani, és nem hajlandó előrelépni. Ez a költségvetés gyakorlatilag az Európai Unió pénzügyi korlátait mutatja fel. Ezzel egy időben nagyon sok az állandó kiadás. Nagyon kicsi, vagy gyakorlatilag nincs lehetőség, nincs mozgástér új, új kezdeményezésekre. Ez a helyzet most. Rike úr állásfoglalását is üdvözöljük. Mely szerint ezt nem lehet elfogadni. A koreper a TEN-T hálózatokat korlátozni szeretné. Azonban, hogyha szeretnénk homogénebbé tenni a kontinenst, hogyha szeretnénk a válságból kilép, kilábalni, akkor a TEN T akadályozásával ezt nem lehet elérni. Ezeknek a fejlődését, a transeurópai hálózatok fejlődését és bővítését támogatnunk kell. A plenárison múlt héten elvesztettük a szavazást a hatos módosítással kapcsolatban, amelyet amelynek a célja az volt, hogy azokat a pénzeket, amelyeket nem használunk más szociális kohéziós projektekre, ezeket a közlekedésre lehessen használni. Sajnos elvesztettük ezt a szavazást, mert a, a néppárt máshogy szavazott, és emiatt ezeket a forrásokat nem fogjuk tudni felhasználni. Ehelyett egy olyan szervet hozunk létre, amely a PPP-ből fennmaradt források, illetve az európai beruházásokból fennmaradt források felhasználását ellenőrizni tudja. De hát ez amúgy is megtörtént volna, ezt nem kell itt lefektetni. Egy másik fontos kérdés, amelyet föl kell vetnünk, ez az ügynökség kérdése. És az ügynökségnek szánt pénz megnyírbálásának a veszélye. Most úgy gondoljuk, hogy az ügynökség szükségleteit sikerült teljesíteni. Mi néha elleneztük az ügynökségek létrehozását, hogyha nem tudtak elég pénzt felmutatni a feladataik elvégzésére. Azonban hogyan működjenek ezek az ügynökségek? hogyha az európai dimenziót az ügynökségeken keresztül akarjuk meghatározni, mi az ez ügynökségeknek a létezésének a az alapja. A költségvetés olyan szinten van, amely szintre szükség van ahhoz, hogy az európai politikák végrehajtási sebességét fenntartsuk. 2011 atipikus év lesz, hiszen 2010-ben lezárul a szakpolitika, és 2011 a végrehajtás éve lesz az itt napirenden lévő jogszabályok végrehajtásának az éve, és hát ez problematikus lehet. Beszéltünk a Galileo projektről. Ez a közlekedésből az iparba került hát. Igen, erre sor került, de Néha még mindig azt gondoljuk, hogy a közlekedéssel és az idegenforgalommal függ össze Galileo, vagy akár a biztos nevével. Ez csak egy zárójeles megjegyzés. De összefoglalva, ez most a helyzet. Nem igazán vagyunk elégedettek, azonban Rike úr munkáját nagyra értékeljük. Köszönöm. Jensen asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Rike úrnak a munkáját. Nagyon komoly erőfeszítést tett ebben a kérdésben. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az, úgy tűnik, hogy az Európai Tanács nem igazán tud még ezzel a kérdéssel foglalkozni de már gyakorlatilag szavaztak, de nincsenek meg az tanácsi számok még. Egyetértek azzal, hogy az Európai Bizottság javaslataira kellene alapoznunk a munkánkat. A bizottságnak kell tudnia, hogy mi a szükséges. Nehéz vita lesz ez. a pénzügyi nehézségek miatt, amelyek a legtöbb tagállamban fennállnak. Nem igazán vagyok optimista, nem igazán gondolom, hogy az Európai Bizottság által javasolt plafonon túl még kaphatunk pénzt. De hogyha minősíthetjük az ügynökségekkel kapcsolatos döntéseket, hát azért mégiscsak furcsa, hogy állandóan új feladatokkal látjuk el őket, de a pénzt meg csökkentjük, mert a Galileóra az ügynökségektől vesszük el a pénzt. Természetesen elegendő pénzt kell rendelkezésükre bocsájtaniuk, ezzel, e- bocsátanunk, ezzel egyetértek Riki úrral. Ami a kísérleti projekteket és az előkészítő intézkedéseket illeti. Ezek közül nagyon sok foglalkozott turizmussal, és kérdezem, hogy nem lenne-e elővigyázatosabb, hogyha nem túl sok ilyen kísérleti projektet határoznánk meg, azt hiszem, hogy négy van a turizmusban, ilyen előkészítő intézkedés, szociális turizmus, fenntartható turizmus, és van még az ipari turizmusban kísérleti projekt, illetve az Európai Turizmus és Kulturális Örökségi Utak területén is van még egy kísérleti projekt. Itt meg kell határoznunk a prioritásokat. Azt hiszem, hogy ezen célkitűzések közül mindegyik egyiket sem tudjuk teljes mértékben elérni, ezért jó lenne inkább választani közülük. Inkább az európai közlekedési információs és jegyfoglaló interfész projektet támogatnám én. Ezzel tudnánk biztosítani azt, hogy elég pénzt kapjunk a a projekt megvalósítására, és ennek eredményeképpen az európaiak bárhol tudnának eh, vonatjegyet foglalni bárhová Európán belül. Egyetértek eh, Riki úrral, inkább azon aggódom, hogy amiatt aggódom, hogy nem túl sok eh, ötletet vetettünk -e fel, és elvesznek ezek az ötletek. Elnök, hát Riki úr gyakorlatilag csak arra válaszolt az állásfoglalás tervezetében, amely, amit, amit, eh, amire a koordinátorok kérték. Durán úr a zöldektől. Asszony, Durán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, nagyon örülök ennek a véleménytervezetnek, Riki úr. Szeretnék néhány dolgot elmondani és kiegészíteni ahogy hang, elhangzott az ügynökségek problémái eh, jelentősek. Úgy tűnik, hogy eh, csökkenteni akarják az ügynökségek költségvetését, pedig, eh, és itt elsősorban a vasúti ügynökség költségvetése nagyon fontos lenne. Ami a négyes bekezdés illeti. A négyes bekezdésben a biztonsági kérdésekkel foglalkozik és azt hiszem, hogy itt a vasúti biztonságra is utalni kell, ugyanis az utóbbi időben voltak balesetek. Azt hiszem, hogy a vasúti ügynökséget mindenképpen támogatni kell annak érdekében, hogy megfelelő módon működhessen a CO2 kibocsátásokkal kapcsolatosan az ötös bekezdésben foglalkozik ezzel a témával, a klímaváltozás terrorizmussal fel kell venni a harcot, és így tovább. Itt a 30%-ra kellene felemelni a CO2 kibocsátással kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a gazdaság és a környezet támogatása nagyon fontos. Harmadsorban azt hiszem, hogy az utasok jogaival többet kell foglalkozni. Itt már elég sok szó hangzott el, azonban javaslatokat kellene tenni a vélemény szintjén is. Aztán, ami a mellékletek illeti, a fenntartható turizmus, idegenforgalom az egyik téma, a Duna kérdése nagyon fontos, ezt mindenképpen fel kell venni a transnacionális európai hálózatok esetében igen, nagyon nehéz egy kevesebb pénzösszeggel dolgozni, de ahogy mondtam, a vasúti ügynökség munkáját is segíteni kellene. Sok esetben kis dolgokon múlnak a dolgok, azt hiszem, hogy ami a kutatást illeti, szintén több pénzre lenne szükség, valamint ez a az egységes foglalási rendszer is nagyon jó dolog lenne, és tudjuk azt, hogy az izlandi vulkán hamu kapcsán mennyi probléma volt a foglalások területén, tehát ez, ez az egységes rendszer alternatívát is jelentene ilyen problémák esetében a Galileo programmal kapcsolatosan a PPP-k kapcsán szeretném tudni, hogy mik is a javaslatai végül is az egyes ponttal kapcsolatosan. Ugye azt mondjuk, hogy a közlekedés az európai gazdaság alapvető eleme, mert lehetővé teszi a személyek, áruk ismeret ismeretek, mozgását, stb. Ez nagyon jó, viszont vannak olyan eszközök is, amelyek nem teszik lehetővé a mobilitást mindenki számára, és, és akkor ezeket nem kell fejleszteni. Tehát az olyan típusú közlekedési eszközöket, amelyek nem hasznosak, viszont nem kell fejleszteni. Ezt is mindenképpen jelezni kellene a jelentésben. Köszönöm. Zilla képviselő. Tā kā mūsu ēnu ziņotājs Čeņecka kungs nav klāt, es būšu ļoti īsi savās Es arī... nagyon röviden szeretnék a kollégám nevében hozzászólni, aki nincs itt. Riki úrnak szeretnék köszönetet mondani, de általánosságban egyetértek azzal, amit Jensen asszony elmondott a tagállami költségvetési helyzet miatt. Hát ugye meg kell értenünk, azt, hogy inkább az Európai Bizottság kezdeményezéseit érdemes követni. A frakciónk szerint nem kellene növelni a kiadásokat. Azt hiszem, hogy a ö, módosítások nagy része is erről szól. Ami az integrált jegyfoglalási rendszert illeti minden közlekedési eszközre, ezt nagyon aktuálisnak és jó ötletnek tartom. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy nagyon is pontosan követte a koordinátorok által felvetett kérdéseket és kéréseket. Köszönöm még egyszer. Levendez Pászkoál úr következik. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Riki úrnak a jelentést. És valójában elmondhatjuk azt, hogy a költségvetés gyakran egy nagyon száraz téma, mégis fontos prioritásokat meghatározni. Három megjegyzést szeretnék tenni a kérdéshez. Először is a transzeurópai hálózatok finanszírozását illetően. Mindannyian emlékszünk még a 28 milliós összegekre, majd a 8 millióra is arra, hogy egyre csökkentek az összegek, természetesen a realitások talaján kell maradnunk. Konkrétan elgondolkodtunk azon is, hogy a közösségi eszközök természetesen korlátozottan állnak rendelkezésre, és az állami eszközök még inkább csökkentek a válság miatt. Tehát, hogyha még inkább csökkentjük a pénzeszközöket, akkor végezetül egyszerűen ellehetetlenítjük a helyzetet. Gondoljunk a határokon átívelő kérdésekre is. Ez mindkét párt érdeke. Mindannyian tudjuk azt, hogy ami az ügynökségek kérdését illeti, gyakran nagyon nehéz azokat ellenőrizni. Létrehoztuk őket, jól működnek, és valahogy el kell látni őket megfelelő eszközökkel, máskülönben nem tudják ellátni feladataikat. Nos, mindenkinek nyilván megvan a, megvannak a kedvenc témái. Jó magam is egy megfelelő, ennek megfelelő véleményt készítettem egyszer, ez is az én kedvenc témám volt, de nem engedhetjük meg mindezek ellenére azt, hogy az ügynökségek ne tudják ellátni feladataikat, pontosan azért, mert nincsenek meg a megfelelő pénzeszközök ehhez, illetve csökkennek ezek az eszközök. Hiszen a rájuk ruházott feladatok valóban nagyon nagy jelentőséggel bírnak. Harmadszor a turizmus kérdéséhez fűznék egy megjegyzést. Az idegenforgalom most már az Európai Unió hatáskörébe tartozik, és úgy gondolom, hogy ennek örülnünk kell, hiszen ez egy olyan terület, amely egyfajta hozzáadott értéket teremt. És nagyon jó, hogy itt tudunk még előrelépést elérni. Hogyha az idegen almat, idegen forgalommal nem foglalkozunk ezen a téren, akkor itt sem tudunk haladást elérni. Úgy gondolom, hogy a hozzászólások megfelelőek voltak átgondoltak. Nem szabad természetesen demagóg megjegyzéseket sem tenni. Tudjuk, hogy az eszközök korlátozottak, és természetesen mindannyian reménykedünk abban, hogy sikerül azokat a legészszerűbben, a legjobban elkölteni, és a realisztikus célokat megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani Riké úrnak a tervezetért és a javaslataiért, és szeretnék egy kérdést feltenni, majd megjegyzéseket is tenni. Úgy hallottam, hogy most már egy keretet javasolnak egy általános költségcsökkentésre, eszközcsökkentésre, de természetesen az európai költségvetés egy 7 éves időszakra határozzuk meg, és itt az eszközöket már nagy mértékben csökkentették, és van egy alapelvünk is, miszerint azt, amit nem költünk el, az nem kerül bele a következő pénzügyi kitekintésbe. 2010-ben volt egy válság, és amit nem költünk el, az egyszerűen eltűnik, elvész. Ezért szerettem volna egy felhívást intézni mindannyiunkhoz, hogy ezeket az eszközöket és ezeket a célokat valósítsuk meg, mint ahogyan mondtam, a költségvetés már elfogadásra került, és természetesen nem olyan kívásokkal szembesül, mint a nemzeti költségvetések, és egy politikai üzenetnek kell lennie ennek, hogy valóban igazodjunk ahhoz is, ami a nemzeti er- erőforrásokra vonatkozik. Nagyon fontos, hogy befektetéseket tegyünk az infrastruktúrába, a közlekedés területén. Ez mindenképpen nagyon fontos a jövő számára, hogy újra növekedést érjen el a gazdaság, ezt már korábban is elhangzott. Ezt azért mondom, hogy mindannyian egy kicsit felbátorítva érezzük magunkat, és egy kérdés Riki úrhoz. A Szeszár projekttel kapcsolatban láthattuk, hogy az egyetlen dolog, amire mindenképpen szükség van, hogy felszámoljuk a bénultságot ezen a területen. Meg szerettem volna kérdezni, hogy ezzel a kb. 25 millióval mit szeretnének elérni, hogy ez elegendő-e, vagy hogy szükség van-e több pénzre. Úgy gondolom aggasztó, hogy a közlekedés területén való kutatással kapcsolatos eszközöket szeretnék csökkenteni. Gyakran panaszok érkeztek a, arra vonatkozóan, hogy nem voltak elégségesek az eszközök, és szerettem volna még egy kérdést feltenni, ami az utasok jogait illeti. Kálasz alelnök úr azt javasolt, hogy egy kampányt indítsanak az utasok jogainak reaktiválására. 2014-ben a tengeri közlekedésről is szó lesz, és úgy gondolom, hogy ezen a területen még több, többet kell tennünk, és Riki úr, még egy dolog, egy kísérleti projektet kell indítanunk. Nos, egy az a biztonsággal foglalkozó Európai Fórum, az Európai Közúti Közlekedéssel foglalkozó fórum tekintetében lenne egy javaslatom. Különböző közlekedési hivatalok szeretnének részt venni ebben, és támogatniuk kellene a parlament intézkedéseit is, hiszen nagyon gyakran azt láthatjuk, hogy az ülések nagyon konkrét érdekekhez fűződnek, ez egy európai szintű intézkedés nagyon fontos lenne ezen a területen. Közel 500 ezer euróról van szó, de egy kis korlátozott keretben nagyon jó lenne megteremteni ezt a fórumot. Ez nagyon nagy segítséget nyújtana, hiszen arról volna szó, hogy összegyűjtsük a bevált gyakorlatokat és megoldásokat találjunk. Köszönöm. Meissner asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon sok minden elhangzott már a frakciónk részéről, ezért csak röviden szeretnék hozzászólni, de néhány dolgot mégis szeretnék kiemelni. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen jó, hogy most már eszköz áll rendelkezésre, eszközök állnak rendelkezésre az integrált foglalási rendszer számára, hiszen nagyon fontos, hogy az utasok számára is elérhetővé tegyük, érezhetővé tegyük a, a belső piacot. És egy másik dolog, ami a költségvetést illeti, emlékszem, hogy nemrégiben egy ülésen arról beszéltünk, hogy a TNT esetében hogyan lehetne előrelépést elérni, és hogy kívánatos volna, hogy egy külön alapot hozzunk létre a közlekedés számára, hogy minden projektet finanszírozni tudjunk, amelyeket kívánatosnak tartunk. Azután pedig vetettünk egy rövid pillantást a költségvetésre, és tudtuk azonnal, hogy ez lehetetlen lesz. Szaragoszában már beszéltünk arról, hogy talán a prioritások között is priorizálni kellene bizonyos projekteket. Tudom, mennyire nehéz és ez, hiszen akire ez a feladat hárulna, annak döntenie kellene, és nyilván nem lehet elérni, hogy mindenki elégedett legyen. Nagyon fontos, hogy a költségeknél is a költségvetésnél kiemelten kezeljük a határokon átívelő projekteket, és annyi projektek támogassunk, amennyit csak lehet. Ez nyilván nagyon nehéz, jobb lenne a helyzet, hogyha több pénzünk lenne, de úgy gondolom csak így lehet haladást elérni. És még egy szó az idegenforgalomhoz. Nyilván ez a mi felelősségi körünkbe került újonnan, és természetesen ezért a kísérleti projekt nagyon fontos és lényeges, és az Industrial Heritage egy olyan dolog volt, ami korábban nem volt benne, ezért nagyon fontos, hogy megnézzük, mit tudunk finanszírozni ezen a téren úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék Riké úrnak köszönetet mondani. Nem fogom megismételni, ami elhangzott a TNT-kkel kapcsolatban. Nos, mert ez magától értetődő, de az ügynökséggel kapcsolatban elmondanám, hogy különbséget kell tenni a, munk- a működési mód és a szükségesség között. Az ügynökségek munkáját ugye most értékeljük, de ezek nem rendelkeznek megfelelő pénzzel, akkor ez az elemzés akár hamis képet festhet. Ezért nem szabad kompromisszumokat kötni, amikor biztonságról van szó. Kérdezem, eh, technikailag nem lehetne el Lisszaboni szerződéssel külön fejezetet eh, kialakítani az idegenforgalomra? Ha igen, akkor miért nem tettük ezt meg? Ugyanis eh, erre készültünk. Végül, múlt héten kedden Liberacki úr említ említette a hatos módosítást. Itt ezzel kapcsolatban újabb tapasztalatokat szereztem. Szeretnék utalni arra, hogy a jövőben akár lehet, hogy egy közlekedési alapra lenne szükség. Charlie, the other one. Um bestimmt einer aus dem Regionalausschuss, der hier sitzt. Ähm, deshalb äh, so kurzfristig. Nos, tehát eh, ilyen rövid távon igaza van elnök úr, hogy Rike úr véleményével széles körben egyetértettünk, de hogyha még lehetséges esetleg a véleményben eh, kitérni egy javaslatra, mely szerint fontos lenne pont akkor, amikor kevés pénz van a pénzeket, amelyeket a mobilitásra vagy a strukturális alapokban használunk föl, hogy ezek között bizonyos szintű koherencia alakuljon ki. Lehet, hogy nem kellene rögtön a közlekedési alapra utalni, de hát mégiscsak egy kis utalást kellene ezzel kapcsolatban tenni az Európai Uniós pénzek optimális felhasználása és a strukturális alapból származó pénzek optimális felhasználása és a mobilitás területén a kohézió megteremtése fontos szempont. Tehát amikor erről van szó a véleményben, akkor ide kellene beszúrni ezt a kis megjegyzést. Köszönöm. Az Európai Bizottság mielőtt hozzászól, én is hadd mondjak néhány szót. A jelentéstevő kiváló munkát végzett, nagyon nehéz témáról van ugyanis szó. Úgyhogy gratulálok Erikje úrnak. Szerintem ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, hiszen a pénzügyi helyzet valóságát figyelembe veszi, de a politikai frakciók kéréseit is. Ugye minden frakció mindig más kedvenc projektet vet fel, hát ez nem könnyű, ilyenkor nem irigylem a jelentéstevőket. De az is igaz, hogy aki nem kér, az nem is kap. Nekem az a tapasztalatom a költségvetési tárgyalások során, hogyha mi tízzel kezdünk, a tanács öttel kezd, de akkor a középen lesz a megoldás. Hogyha öttel, öttel kezdünk, akkor a tanács kettővel fog kezdeni. Így működik. az európai politikában ők a legnehezebb személyek, a legnehezebben hajlíthatók, és legnehezebben nehezebb velük tárgyalni. Kifejezetten gonoszak tudnak lenni. Nos, a prioritások, amelyek meghatározásra kerültek, ezek kifejezetten a frakciókban kerültek meghatározásra, a frakciók javasolták ezeket, és hogyha ezeket a e, prioritásokat meg akarják valósítani, akkor e, bizony ezek mellett ki kell állni, és pénzt kell rendelni hozzájuk. Máshogy nem megy. Első alkalommal dolgozunk az a Lisszaboni rendszerben, első olvasat nem könnyű helyzet. Azt hiszem, hogy eddig kiválóan léptünk előre. Riki úrnak köszönöm a munkáját. Az Európai Bizottság eh, képviselőjét kérem. Eh, nagyon röviden eh, is hozzászólhat, esetleg mondhat csak annyit is, hogy egyetért az Európai Parlamenttel, és akkor ezt megköszönjük önnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Hát mindössze szeretnék köszönetet mondani Riké úrnak a jelentéséért. Teljes mértékben támogatja ezt a jelentést a bizottság ebben a formájában. Köszönöm. No, hát az ilyen típusú bizottsági válaszokat szeretjük. Köszönöm szépen, Dominik. Esetleg, hogyha röviden összefoglalnád. Igen, igen, én is nagyon rövid leszek, elnök úr. Három megjegyzésem lenne, röviden, és néhány kérdés is. Tehát először is minden kollégának szeretnék köszönetet mondani, akikkel együtt dolgoztam. Azt hiszem, hogy a bizottságban mindenki megvan győződve arról, hogy mennyire fontos a közlekedés Európában, mert nem ebben a szakbizottságban ülnének, hogyha ez nem így lenne. Hát ezt mindenképpen figyelembe kell venni a költségvetés szintjén is mennyire fontos ez az ágazat. A második megjegyzésem, és ezzel is mindenki egyetért, az az, hogy a TNT-k lényegbe vágó szerepet játszanak az infrastruktúra és a beruházások szempontjából. Mellesleg zárójelben jegyzem meg, mert többen felvetették, hogy nagyon fontos a, egy strukturális alap létrehozása a közlekedés terén, mert a kohéziós alapokból való levagdosás a közlekedési költségvetésre, hát ez senkinek sem tetszett. Tehát a kohéziós alapokat is jobban meg kell szervezni, és esetleg új alapokat kell létrehozni. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne a mi szakbizottságunk szempontjából is. A regionális bizottság, a költségvetési bizottság talán nem értenek majd ezzel együtt. Az ügynökségek ugye mindig gyanút keltettek az emberekben, a képviselőkben, és ugye nem úgy gondolt hogy nem jól ellenőrizhetők. Azt hiszem, hogy az ügynökségeket nagyon jól lehet ellenőrizni. És a bizottságnak a munkája arról szólna, hogy hogyan lehetne jobban biztosítani a munkát, az ellenőrzést. Tehát sok esetben új típusú tevékenységeik vannak az ügynökségeknek, de ezen tevékenységeket csak úgy tudják elvégezni, hogyha megfelelő eszközöket ö, nyújtunk nekik, és támogatjuk őket. Például a vasúti ügynökségre visszatérek, hogyha több interoperabilitást akarunk, nagyobb piaci nyitottságot, nagyobb biztonságot, akkor akkor ehhez, ehhez különböző eszközökre is szükség van, mert különben az egésznek semmi értelme nincs. Ez, ebben mindenki megegyezik. Aztán a néhány válasz a kérdésekre. A Cezár itt mindenképpen a kutatásokkal kapcsolatos előjányzatokra kidolgozott program. Aztán az utasok jogai szintén egy fontos téma, de ezen a területen is csökkenteni akarják a költségvetést. A tanácssal és a bizottsággal mindenképpen tárgyalnunk kell e csökkentések kapcsán. Az Európai Biztonsági Fórum költségeit sem vették be a költségvetésbe. Ez is egy probléma. Meg kellene nézni, hogy, hogy hogyan lehet majd a, a belga elnökséggel ezt rendezni, de a biztonság nagyon-nagyon fontos téma. Na most, miért nincs a mi költségvetésünkben egy külön fejezet az idegenforgalomra? Hát azért, mert egy más bizottság foglalkozik most ezzel, ahogy mondtam. Ugye én új képviselőként azt hiszem, hogy mindenképpen támogatnunk kell sokkal erőteljesebben a közlekedést, és nem szabad engedni, hogy például az idegenforgalom terén is megnyírbálják a költségvetést. Mert jelenleg úgy tűnik, hogy ez a helyzet. Az idegenforgalom kérdése, eh, kérdésével kapcsolatosan fel kell tenni a kérdést az intézményes szinten. A mi bizottságunk foglalkozik-e valójában vele, vagy pedig másik szakbizottság? Elnök úr, Összességében azt hiszem, hogy a szakbizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy nagyobb költségvetésre van szükség az Európai Unió érdekében. Köszönöm szépen. Július 23-a a határidő a módosítók benyújtására, és szeptember másodikán lesz a szavazás. A Költségvetési Bizottságban pedig szeptember 30-án az októberi plenáris ülésen fogunk szavazni a végleges jelentésről. Ez tehát az ütemterv. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most lezárom az ülést, berekeztem az ülést, holnap nem leszek itt, ugyanis a, most fogja megkapni a lányom a diplomáját, és mm, már nem leszek itt, majd az alelnök fog elnökölni holnap mindenkinek. Kellemes vakációt kívánok, és találkozunk az augusztus vége, szeptember elejé héten majd. És most pedig a koordinátorok ülése következik.